képviselő nem kéri erről a szavazást. Igen, tisztelt Hölgyeim és Uraim! Ezek lettek volna az elnök közleményei, és akkor rátérhetünk a tulajdonképpeni ülésre, illetve a napirend elfogadására. A napirendet az elnökök értekezlete a csütörtökű ülésén szeptember 10-én elfogadta, a eljárási szabályzat 137. cikkével összhangban, és ez a napi rend ismert is önök előtt, hiszen megküldtük önöknek azt. Mint látják, nagyon fontos kihívásokkal szembesülünk. Az elmúlt héten a biztosok meghallgatására is sor került, így ma már a szavazás következik mindezekről a kérdésekről. Holnap a politikai és technikai elvekről szeretnék beszélni, amelyeket alapvetőnek fogok tartani a következő két és fél évre be fogjuk mutatni a bizottság választási programját, erről is szó esik majd, utána pedig a delegációkról esik szó, a G20-as csúcstalálkozó előkészítése is a napirenden szerepel, a ö, tanács javaslatot tett a 2010-es költségvetésre, de egyéb fontos pontok is szerepelnek a napirenden, így az meglehetősen zsúfolt lesz. Akkor most pontról pontra szeretnék végigmenni a napirenden. Mindjárt rátérek a tulajdonképpeni napirendre. Először csak a nagyobb kihívásokra szerettem volna felhívni az önök figyelmét. Hölgyeim és uraim! Kérdezem, hogy van-e valamilyen megjegyzésük a rendel kapcsolatosan, a mai napra vonatkozóan, a mai hétfői rendel kapcsolatosan. Van-e megjegyzésük? Tehát a mai hétfőre vonatkozóan kérdezem, nincs megjegyzés. Ezen a mai napi rendet elfogadtuk. Gölnis kollega kért szót, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. Igen, rövid leszek. Tulajdonképpen arról van szó, hogy az elnökök értekezletével kapcsolatos belső szabályzatunkra szeretnék rátérni, hiszen ugye az elnökök értekezlete állapítja meg a napi rendet. Itt arról van szó, hogy az elnökök értekezletében benne van nyilván ön az elnök, aztán a frakciók elnökei, illetve a független képviselőknek is egy képviselője. Csak hogy a független képviselők egyelőre még nem jelöltek ki felelős személyt és a független képviselők közül nagyon sokan írtak önnek egy levelet ezzel kapcsolatban, tehát nekünk még nincsen képviselőnk, nincsen felelősünk, és ezért jó lenne, hogyha a független képviselők kapnának egy lehetőséget, hogy ülést szervezzenek, és kijelöljék azt a személyt, aki majd képviseli őket az elnökök értekezletén, mert az elnökök értekezlete csak így tud megfelelőképpen döntést hozni. Köszönöm. E, dziękuję bardzo za tą uwagę. E, jeszcze w czasie tej sesji parlamentu. Köszönöm szépen a megjegyzést. Még az ülés alatt fel fogom venni önnel és kollégáival a kapcsolatot. Ezt a kérdést megoldandó. Köszönöm szépen. Feltételezem, hogy ezzel elfogadtuk a mai hétfői napirendet. És jöhet is a napirendnek a lényege, de még a keddel kapcsolatban is kérdezem, hogy van-e megjegyzés a keddi napi rendel kapcsolatban. Nem látok jelentkezést, tehát ezt is elfogadjuk. Szerda, megjegyzés a szerdai napi rendel kapcsolatban, Kohn Bendit kollega. Kedves kollégák, az elnökök értekezlete döntést hozott arról, méghozzá szavazással, hogy a bizottsági elnök személyéről szavazzunk. Kedden délután lesz egy vitánk azzal kapcsolatban, hogy ki legyen az Európai Bizottság elnöke. És mi azt javasoljuk, hogy a bizottsági elnökről szóló szavazást halasszuk el. Ennek tulajdonképpen egy oka van, az, hogy 22 nap múlva Írországban népszavazást tartanak és ez a népszavazás kulcsfontosságú ahhoz, hogy tudjuk, hogy elfogadásra kerül a Lisszaboni szerződés, vagy sem. A mai közvéleménykutatások azt mondják, hogy az írek 62%-a igennel szándékozik szavazni. Mindenképpen úgy vélem, hogy az írek szavazatát figyelembe kell vennünk, függetlenül attól, hogy nekünk tetszik a Lisszaboni szerződés, vagy sem. És hát az a tény, hogy a nidzai szerződés értelmében választunk egy európai bizottsági elnököt, mikor már megvan a lehetősége arra, megvan a lehetőség arra, hogy a Lisszaboni szerződés alatt fog dolgozni ez a bizottság. Hát ez teljesen abszurd. Most 21 napért meg fogunk választani egy elnököt, meg, és utána az ő bizottsága 21 nap múlva már egészen más feltételekkel fog dolgozni. Lengyelország ma reggel ünnepélyesen kijelentette, hogy az ír népszavazás után aláírja a Lisszaboni szerződést, és a cseh alkotmánybíróság is azt mondta, hogy a Lisszaboni szerződéssel kapcsolatos két ügyet szintén akkor fogja elbírálni, amikor már ismerjük a Lisszaboni szerződés eredményét hiszen már kimondta az Alkotmánybíróság Csehországban, hogy az alkotmányuknak megfelelő a Lisszaboni szerződés. És hát, hogyha Csehország is, és Lengyelország is, és Írország is elfogadja a Lisszaboni szerződést, elnézést kérek, hogy túllépem az időmet, de nagyon fontos dolgokat szeretnék mondani. A parlament identitását fogjuk most itt megkérdőjelezni. És nagyon jó lenne, hogyha lenne két percünk elgondolkozni ezen a dolgon, különben nem is vagyunk igazi parlament. Úgyhogy nem arról van szó, hogy Barrozóra igennel vagy nemmel akarnak szavazni, hanem azt szeretném mondani, hogy az ír népszavazás után szavazzunk, tehát halasszuk el a szavazást. Köszönöm. E, panie Przewodniczący, e, ja nie chciałem, ja nie chciałem przerywać Pańskiego wystąpienia. Jak pan... Elnök, igazából nem önt akartam feltétlenül megszakítani, de hát mindannyian tudjuk, hogy az egyperces hozzászólásoknak egy percig kell tartaniuk, és hát kettő perc harmincat nem adhatok. Tudom, hogy ön számára ez nagyon fontos téma, de hát minden új képviselőnek azt kell látnia, hogy mi betartjuk a szabályokat itt. És minden frakció elnökre is vonatkoznak ugyanazok a szabályok. Tehát egy perc az egy perc, ez egy nagyon rövid hozzászólás, nem szakítottam önt meg, de a többiek tartsák be a hozzászólási időt, kérem. Schulz úr, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Bendit kollega egy indítvány terjesztett elő, amelyet az én frakcióm az elmúlt héten előterjesztett. Azért tettük ezt, mert úgy gondoljuk, hogy itt nem is annyira az írreferendumról van szó, és az bíróság munkájáról Prágában, hanem a hiányos kohézió, amely jellemző a tanács elképzeléseire, és ez az oka annak az űrzavarnak, amelyben leledzünk. Egyértelmű, hogy jogi közösségről van szó az Európai Unió, annak nevezi magát az érvényes jogszabályok szerint. Az érvényes jog pedig a nizzai szerződés. Tehát nincs alternatíva, a nizzai szerződéssel kell dolgoznunk, az elnökökkel és a biztosokkal ami pedig a tanácsot illeti, az elnök megválasztása a nidzai szerződés alapján, és aztán azt tenni, amiről Kohn Bendit kollega szólt, utána a Lisszaboni szerződést kell alkalmazni. Mit jelent ez? Van egy bizottsági elnökünk, amelyet más jog alapján választottak meg, mint a biztosait Egyébként eh, már szaladgál a bizottság elnöke, és beszél a többségről mindenhol, de ezt nem fogja megkapni. Nagyon nagy az zűrzavar a tanácsban, és a bizottság elnöke eh, maga is nehezen viseli ezt. Ezért gondoljuk azt, hogy el kell halasztani a szavazást mindaddig, amíg a tanács rájön arra, hogy mit szeretne. És ezért kérem, kérem, mondja az elnök. Elnök úr éppen ö, mondta, hogy két percet kapok, akkor ezt biztosítsa számomra. Mi úgy gondoljuk, hogy ö, ez más ö, ö, okokból szükséges, mint amit Kohn-Bendit úr mondott. Mi támogatjuk a saját magunk által igazolt okoknál fogva ezt az indítványt. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Köszönöm, Schulz úr. Igen, tisztelt Hölgyeim és Uraim! Azt eh, szeretném, hogy esetleg van-e valaki, ez ellen kíván szólni. Dol kollega, tehát ki, aki az indítvány ellen kíván szólni. Én mindig betartom a hozzászólási időt, most is így fogok tenni, még két percig sem fogok beszélni. Csak Konbendit úrnak szólok, hanem mindenkinek, ahhoz, hogy ezt a szavazást elhalasszuk, ezt sokkal hamarabb kellett volna kezdeményezni. Itt nem mondhat mindenki azt, amit akar, nem lehet itt össze-vissza beszélni. Most összeült ez a parlament, és mi azt kérjük, hogy jelenleg a nidzai szerződést alkalmazzuk már addig, amíg a Lisszaboni szerződés nem lép hatályba. És uh, Barozóról ugye szavazunk, a nidzai szerződés értelmében tehát az utolsó pillanatig betartjuk a nidzai szabályokat, és utána következik majd Lisszabon. Úgyhogy itt most nem egy Lisszaboni barrózós szavazásról van szó, Kombendit úr, különben egyáltalán nem vagyunk koherensek. Ezt szeretném neked mindenek előtt most itt elmondani. Tehát annak érdekében, hogy legyen bizottságunk, azt szeretném kérni, hogy a tanács majd az október másodiki népszavazás után érje el azt, hogy a, az alkalmazandó szerződés alapján állítsa fel, illetve segítse a bizottság felállítását. De hát egyelőre még azért a Lisszaboni szerződés nincs érvényben, nincs alatt vagyunk. És hogyha Konbendit úr meg tudja győzni Klaus urat, hogy írja alá a Lisszaboni szerződést, akkor majd hatályba lép a Lisszaboni szerződés, és majd akkor azt szerint fogunk dolgozni. De egyelőre nincs van a bizottság működik, a válság alatt is működik, úgyhogy továbbra is egy olyan bizottságra van szükségünk, ami megfelel a kopenhágai kritériumoknak, és hát úgy tűnik, hogy még elég sok mindent kell azért elintéznünk annak érdekében, hogy működni tudjon ez a bizottság. Az én frakcióm kérem szépen felelősségteljes frakció, úgyhogy mi azt kérjük, hogy szerdán szavazzunk a bizottsági elnök személyéről. Köszönöm. Dziękuję, panie przewodniczący, za wypowiedź. Mieliśmy Köszönöm szépen a hozzászólást. Hallottunk egy támogató javaslatot, illetve egy ellenjavaslatot a szavazás elhalasztásával kapcsolatban, vagyis betartottuk az eljárási szabályzatot, tehát hallottunk egy támogató véleményt és egy ellenvéleményt. Most pedig szavazni fogunk a zöldek által benyújtott kérésről. Gépi szavazás lesz, név szerinti szavazás. A szavazást megnyitom. Czy wszyscy oddali głosy? Mindenki szavazott? Köszönöm szépen, akkor a szavazást lezárom. 397 leadott szavazatból 135 igen, 249 nem, illetve 14 tartózkodás. Ez azt jelenti, hogy a zöldek kérését elutasítottuk. Úgy tűnik, hogy még valaki szót kér, J'ai voté, mais que la lumière ne s'est én szavaztam, megnyomtam a gombot, de nem működött a szavazógépem, úgyhogy szeretném, hogy felvegyék a jegyzőkönyvbe, hogy én is szavaztam. De igennel vagy nemmel szavazott, kérném, hogy mit vegyünk fel a jegyzőkönyvbe, hogy igennel vagy nemmel szavazott. Mellette szavaztam, ezt kérném felvenni a jegyzőkönyvbe. Rendben van, hozzá fogjuk adni ezt az egy támogató szavazatot. Ezáltal ugye módosul a szavazás végeredménye, tehát plusz egy igen szavazat van, de tulajdonképpen ez az egy szavazat nem változtat a lényegen, elutasítottuk a zöldek kérését. Egyéb hozzászólás? Pan Shire. Uh, no, Mr. Shire sitting over there. Uh, yeah, I have, I have the same, I have the same problem. Ugyanaz a problémám van, elnök úr nem működik az én szavazógépem sem, nemmel szavaznék, hogyha megtehetném, de sajnos nem tudtam. Köszönöm szépen. Akkor azt hiszem, hogy még egy igen és még egy nem szavazatot kell hozzászámolnunk. Hölgyeim és Uraim, kérdezem, hogy kíván-e még valaki hozzászólni, kikér szót? 607-es helyen ülő kollega, az én gépem sem működött, és nemmel szavaztam. Tudomásul veszem, rendben van, akkor kettő az egyhez, hogyha sportnyelvet használnék, de ez nem változtat semmit a tulajdonképpeni eredményen. Sturdy úr? Elnök úr, szeretném mm, feljegyeztetni, hogy az én gépem sem működött, én igennel szavaztam. Rendben van, ezt is tudomás, tudomásul vettem, tehát még egy igen szavazatunk van. Hölgyeim és uraim, egy döntést szeretnék hozni, erre van felhatalmazásom. Az eredmény egyértelműen az indítvány elleni nem volt. Most még többen szót kérnek, és gondolom, hogy a szavazáshoz akarnak hozzászólni. Kérem, hogy írásban nyújtsák be azt nekünk, amit most el szerettek volna mondani, és akkor ezt dokumentálni fogjuk, mindent dokumentálunk, amit eljutatnak hozzánk, és megkapják a tájékoztatást a szavazást eredményéről. Most csak egy-két szavazattal módosulhatna mindez, ha mindenkinek szót adnék, és nem akarom ennyire elhúzni az időt. A nem szavazatok olyan nagy többségben vannak, hogy a szavazás eredménye nem, változ, nem változna. Kérem, hogy a megjegyzéseiket írásban nyújtsák be. Ha senki más nem kíván hozzászólni a napirendhez, akkor ezt a napirendi pontot, a szerdai nap áttekintését át befejeztük csütörtökhöz. Kíván-e valaki hozzászólni? Nem, tehát a csütörtöki napirendet is elfogadottnak tekintem. Ezek után rátérhetünk a mai napirendünk első pontjára. Viteli Orr az alelnök szól most, akit egyébként szeretettel üdvözlök. Kedves kollégák, kellemes délután, szép napot kívánok mindenkinek. A napirend után rátérünk a szavazásra, határozati javaslatokról,